beszélni. Most rátérünk a napi rendünkre. A január 19-én elfogadott napi rendet láthatják. Valaki kére szót az elnökök értekezett által január 19-én elfogadott napi rendel kapcsolatban senki, akkor azt javaslom, hogy először is a január 30-ai informális ülésének következtetéséről szóló vita 15-10-10-ig következik. A kérdések órája a bizottság alelnökével 16-10-17-10-ig fog tartani, és a többi vitára pedig 17, 17 óra 10 perctől fog majd sor kerülni. Az Itogáis anguló jelentés, remélem jól mondtam a nevét, mondja az elnök úr, ezt a hulladékezés irányát ezt át teszik csütörtökre. A csütörtökön a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósít hatását e- elhalasztjuk, és ezt helyet cseréljük az Iturgáiz angulo jelentéssel. Ezután lesz egy rövid bemutatása a Régner jelentésnek. Ezen kívül a, a szavazatok közé bekerül egy NV jelentés, ezzel kapcsolatban senkinek nincs ugye kifogása nincs, akkor ezt így megállapíthatjuk, hogy ez lesz a napi rendünk. Most pedig rátérünk az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozataira a